az elnöke a bizottság 2010. évi jogalkotási és munkaprogramjával kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, hogy több biztos is jelen van a ülésünkön, de hát a bizottság igen jól képviselteti magát, ugyanis olyan témáról van szó, ami kulcsfontosságú valamennyiünk számára. Ez a, a témát ö, sajnos egy kicsit le kellett rövidítenünk, figyelembe véve a napirend változat, változásait. Barosz úr nyilatkozatát követően a politikai frakciók elnökei kapnak szót, és elmondhatják politikai véleményüket azzal kapcsolatban, amit az Európai Bizottság 2010-re javasol nekünk. Ezt követően még egyszer meg fogom kérni Barroso urat, hogy foglaljon állást az észrevételekkel kapcsolatban, amit majd a frakcióvezetőktől hallunk. Barroso úr, öné a szó. Tisztelt Barosz úr, nagyon örülök, hogy eljött ide. Nem volt egyszerű eljutni Strasbourgban. Nagyon sokan a képviselők közül még nem érkeztek ide, E, tehát ezért e, viszonylag nem túl nagy a jelenlevők létszáma. Úgy döntöttünk, hogy szavazás nem lesz ezen a parlamenti ülésszakon, mert mindenkinek kell, hogy lehetősége legyen szavazni, és vannak, akik egyáltalán nem tudnak eljutni Strasbourgba. Tehát egy kicsit új szabályai vannak ennek a plenáris ülésnek, de most öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az első munkaprogramját elő, előterjeszthetem a bizottságnak. Ez egyébként az első munkaterv azóta, hogy hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. És örömmel teszem ezt gyakorlatilag az egész munkatársi, munkacsoportommal együtt, az, az egész, szinte az egész bizottság jelen van. Ezt a programot Európa számára fontos időpontban terjesztjük elő, mert most kell cselekedni. Ez a program közvetlenül a mi politikai párbeszédünkből következik. Intenzív konzultációkat folytattunk a különböző politikai orientációkat figyelembe véve, és így készítettem el az elkövetkezendő öt évre ezt a programomat, és így kaptam meg ennek a nagy felelősséget jelentő mandátumra szóló megbizatásomat a kollégium teljes egészségesen elnyerte februárban az önök bizalmát. Más szavakkal ez a munkaprogram azt mutatja, hogy egybevágnak a törekvéseink az önök intézményének véleményével. És ez nagyon nagy lehetőségek vannak, hogy ambiciózus céljainkat elérjünk. Elsődleges célunk továbbra is az kell, hogy legyen, hogy kilábaljunk a válságból és megvessük a ö, fenntartható fejlődés alapjait, illetve a munkanélküliségen urrá legyünk. A különböző bejelentett támogatási intézkedések, amelyek Görögországot hivatottak megsegíteni, végül április 11-én hatályba léptek, és ez a logikus következménye annak, hogy a bizottság részt vett kezdettől fogva Görögország pénzügyi problémáinak megoldásában, illetve hogy megőrizze az euróövezet stabilitását is. Ezt mindig úgy tettük, hogy a szolidaritás alapelveit figyelembe vegyük, de ugyanakkor felelősséget is mutattunk. De ennél többet szeretnénk tenni. Fel kell vetni a kérdést, hogy miért jöttek ezek a problémák, és hogyan előzhetjük meg. Ezért fogjuk felülvizsgálni a stabilitási és növekedési paktumot, hogy biztosítsuk a gazdasági felügyeletet és a deficiten túlmenő kérdéseket is figyelembe vegyünk. Folyamatos mechanizmusra van szükségünk a válságok kezelése érdekében. Tehát, hogy az Európai Unió, és meg kell mutatnunk, hogy az Euró, Európai Unió, illetve az Euró övezet a helyzet magaslatán áll, és minden lehetőséget ki tud használni, amire a Lisszaboni szerződés lehetőséget ad. A jövő hónapban az első feladatunk lesz, hogy egy közleményt adunk ki a gazdasági politikák megerősítéséről. Tudjuk, hogy ez Európának a kollektív értéke. Az uniónak meg kell erősíteni a rendszert, és figyelembe kell venni valamennyi kockázatot, illetve az egyensúly kérdéseit stabilabb struktúrákra, nagyobb koordinációra van szükségünk, és ezzel segíteni tudjuk az államháztartásokat abban, hogy visszatérjenek a normál, normál állapothoz, illetve fenntartható legyen a gazdálkodás. Tisztelt képviselő urak, hölgyeim és uraim! Az elmúlt 18 hónapban jelentős lépéseket tettünk egy etikusabb, stabilabb, felelősebb pénzügyi rendszer érdekében. Ezt az utat kell követnünk, és a még meglévő hiányosságokat meg kell oldanunk és biztosítani kell, hogy a felügyeletünk az állandóan változó ágazathoz alkalmazkodjon. Meggyőződésem, hogy az alternatív alapok és a beruházási tőkével kapcsolatos döntéseink új szakaszba fognak jutni. Úgy gondolja a bizottság, hogy a jogalkotás is csatlakozni fog a cél, általunk felvázolt célokhoz. A pénzügyi ágazat folyamatos felügyelete fontos, hogy jövő évtől kezdve teljes mértékben operatív legyen. 2010-ben a bizottság további különböző javaslatokat kíván előterjeszteni, például a másodlagos piacokra, a betétbiztosításra, a szokásos az, ügyfélnek a védelme külön kiemelt szerepet fog kapni. Foglalkozni fogunk más területekkel is, a fedezet nélkül értékesítésekkel, és javaslatokat fogunk tenni a bankcsődök megfelelő kezelésére is. Tisztelt tagok, a bizottság azzal kezdte, hogy bemutatta a 2020-as stratégiát. És fontos, hogy vissza tudjunk térni a megfelelő vágányra, fenntartható növekedésre. Együtt kell dolgoznunk ennek érdekében, önökkel, a parlamenttel, a tagállamokkal, azért, hogy felépítsük és fent tudjuk tartani a helyzetet. 2020-ig komoly erőfeszítéseket kell tenni döntéshozatali szinten, de a társadalmi szintjén, társadalom szintjén is. Európai szinten igazi európai hozzáadott értéket teremtettünk. Ez volt a 2020-as kezdeményezés teljes mértékű európai politikát valósítottunk meg kutatás területén új munkahelyekhez, új képességek, új szaktudás itt vetettünk fel, és ez az, ahol Európa más tud lenni. Fontos, hogy a, a küzdjünk a klímaváltozás ellen, ez elsődleges helyzet, helyet foglal el a terveinkben. Az energia közlekedés szektora fontos a fenntartható Európa szempontjából, illetve versenyképességünk megőrzése szempontjából az egységes piac 500, ezer, 500 millió fogyasztóval. Fontos, hogy megfelelő elfogadható árakkal működjön, és az európai gazdaság gerincét adja ezért nagyon fontos ez a kis és közepes vállalatoknak megpróbáltuk ha mindenek előtt a megfelelő munkahely teremtést megvalósítani az Unióban. A 21. században elsődleges kérdés a bizottságnak, hogy 2012-re új javaslatokat tegyünk. Mário Moncit kértem fel, hogy készítsen egy jelentést, és ezt hamarosan elő is fogjuk terjeszteni szeretném hangsúlyozni a szociális befogadás fontosságát a 2020-as stratégia nevében a gyengébb állampolgárokkal is foglalkoznunk kell, és meg kell találnunk a lehetőséget, hogy a szociális kohéziót, a foglalkoztatást javítsuk a feltörekvő ágazatokat támogatni kell, lévén, hogy ezek adnak általában új munkahelyeket, ehhez viszont a megfelelő képzettséggel kell, hogy rendelkezzenek a munkavállalók. Segíteni kell a gazdasági átmenetet és a fiataloknak a helyzetét. A fontos, hogy megfelelően tudjanak tanulni, majd dolgozni. Ehhez európai platformra van szükség, hogy a szegénység ellen is küzdenünk kell, és küzdenünk kell a szociális kirekesztés ellen. Természetesen e, ez a gazdasági, szociális e, kohéziót is erősíti. E, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az európai állampolgárok reformokra irányuló törekvések továbbra is a középpontjában állnak a bizottság gondolkodásának. Fontos, hogy elsősorban arra törekedjünk, hogy az európai integráció az kézzelfoghatóbb legyen az európai állampolgárok számára, elsősorban a szabadság, az igazság területe vonatkozásában. A biztonság az ig- jog területe azt jelenti, hogy az állampolgárok könnyebben tudják gyakorolni konkrét jogaikat. Fontos, hogy biztonságos, nyílt Európa legyen, meg kell küzdenünk a határon átnyúló bűnözéssel, és egységes bevándorlási politikára van szükség. Az Európai Unió az elmúlt tíz évben a, megvalósította a személyek szabad mozgását egységes politika alapján. Az eredmények lenyűgözőek, de ennél többet kell tennünk. Most, amikor kilábalunk a válságból, tovább kell védenünk és elő kell mozdítanunk az európai értékeket és ki kell használnunk azon lehetőségeket, amiket a Lisszaboni szerződés hozott létre. Fontos, hogy már meghatározott prioritásainkat átültessük a valóságba, mind európai, mind globális szinten. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése azt is lehetővé teszi, hogy ambiciózusabbak legyünk. A parlamentnek a megnövekedett szerepe, a hatékonyabb döntéshozatal a tanácsban, a nagy, ö, nagyobb koherenciát, konzisztenciát jelent a tagállamok részéről is a tanácsban, és az Európai Bíróság is megerősít azt, hogy meg tudjunk felelni állampolgáraink várakozásainak és reményeinek. Amikor 2020-as programot nézzük, akkor foglalkoznunk kell hosszú távú kérdésekkel is, amiknek közvetlen hatása van az állampolgárok mindennapi életére. Például a bizottság szeretné, hogy legyen egy nagy vita a nyugdíjakról és megfelelően biztosítható legyen a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága. Ez sok kérdés nemzeti szintre tartozik, de ettől függetlenül az Európai Uniónak maximálisan hozzá kell járulnia ezekhez a rendszerekhez. A bizottság főképviselője és a külügyi szolgálat ugyancsak eszközt jelent, nagyobb koherenciát tesz lehetővé a politika területén. Fontos, hogy megfogalmazzuk kereskedelempolitikai céljainkat, és ennek megfelelően tárgyaljunk piaci hozzáférés, szabályozás és egyensúlyteremtés tekintetében a 2020-as Eh, agenda fontos, például a G20-ak tárgyalásai alkalmával is. Fontos biztosítani a biztos, fenntartható, eh, elérhető energiaforrásokat. Másik eh, kulcsfontosságú prioritás a bizottság számára a nemzeti tervek lehetősége. Ez a kezdeményezés lesz az alapja az júniusi tanácsülésnek. Egységes új álláspontot kívánunk képviselni, és szeptemberben majd az MDG-k kell megvitatni, ami azt jelenti, hogy egy globális tervet fogunk elkészíteni arra, hogy 2015-re elérjük a kitűzött célokat konkrét célokat, szolidaritást kell mutatnunk a legsebezhetőbbekkel, a leggyengébbekkel. Végezetül pedig a, ez év harmadik negyedévében a költségvetési felülvizsgálatot is el fogjuk készíteni. Megnézzük, hogy az Európai Unió forrásait hogyan tudjuk a leghatékonyabban felhasználni, figyelembe véve a 2020-as stratégiát E, ideértve a kohéziót, a mezőgazdaságot is. Biztosíthatom önöket, hogy a parlamentet be fogjuk vonni ennek a munkának minden egyes e, lépésébe. Tisztelt elnök úr, tisztelt e, parlamenti képviselők! Mielőtt befejezném, szeretnék szólni néhány innovatív kezdeményezésünkről. Ez a program megfelelő keretet kell, hogy adjon az intézményeknek, hogy konszenzust alakítsanak ki abban, hogy mire, mivel kell Európának foglalkoznia. Eznek mutatnia kell a többéves kihívásokat, és azt, hogy milyen szintre kívánjuk ezeket emelni. A jövőbeni programoknak konkrétan kell mutatniuk a speciális partner kapcsolatot, amit jó magam és a bizottság is szeretne elérni e mandátum alatt. Ez a program 34 stratégiai kezdeményezést jelöl meg, amelyeket mindenkével legkívánunk tenni az asztalra még december előtt. És gondolom, hogy ezt önök is elismerik, hogy ez egy rendkívül ambiciózus terv az elkövetkezendő 8 hónapra. Emellett 2010 és azon túlmutató évekre is vannak egyéb ambiciózus tervek is amikkel a bizottság az elkövetkezendő években kíván foglalkozni. Nem feltétlenül lesz mindezen kezdeményezésekből konkrét javaslat, figyelembe véve a szabályozást, meg kell fontolnunk, hogy melyek azok a témák, amelyeket tovább vihetünk, és amiket érdemes tovább vinni. A munkaprogram minden évben felülvizsgálatra kerül, hogy megjelöljük az új stratégiai kezdeményezéseket és új erőforrásokat keressünk. Ez, ez átláthatóságot és előreláthatóság fontos valamennyi szereplő számára, hogy megfelelően tudja mindenki reagálni és tervezni a fejlődést, a fejlesztést és a feladatunk, hogy a meg, az előre is előre lássuk. Ez a program nem lehet kőbevésett, hanem mindig igazodnia kell a realitásokhoz. Tisztelt képviselők, a program, amit most 2010-re előterjesztettünk, ambiciózus, de szükséges is, és ugyanakkor reális az európai politika alakításához. Reális, hogyha valamennyi intézmény összefog, és megfelelően dolgozunk ezen a ö, dolgok mennek a magunk során, ö, maguk módján, ez nem elegendő. Ennél ambiciózusabbnak kell lenni. Az erős Európa azt is ö, ki, megkívánja, hogy az állampolgároknak azt nyújtsuk, amit ők várnak, és ö, mi tudunk dolgozni az ő jólétük érdekében. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen! Köszönöm Barroso elnök úr, ezt a, az áttekintést a bizottsági kezdeményezéseket illetően az előttünk álló 8 hónap vonatkozásában. Most a politikai frakcióknak adom meg a szót. Ezt szeretném mondani, hogy a stratégiai partnerség, amelyre ön utalt Barozó, rendkívül fontos a számunkra. Különbséget teszünk a végrehajtó és a jogalkotó rész között. Nagyon örülünk annak, hogy azt hallottuk öntől. Nagyon fontosnak tartják az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti szoros kapcsolatot. Nagyon örülünk ennek a hozzáállásnak, sok biztos részéről is ugyanezt tapasztaltuk, és nagyon örülünk annak, hogy így cselekszenek. Először Szájer Józsefnek adom meg a szót. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr! az európai néppárt képviselőcsoportja részéről üdvözöljük hogy a bizottság ambiciózus munkához látott és beterjesztette a two thousand and ten es munkaprogramját azt pedig annak tekintjük aminek szánták hogy jelen van a bizottság vagyis a parlament iránti tiszteletnek a parlament komolyan vételének és örülünk hogy valamennyien jelen vannak. ugyanakkor sajnáljuk hogy az idei évből már hosszabb idő elvesztegetődött hiszen a lisszaboni szerződés elfogadásának a késlekedése már megakadályozta hogy a jogalkotási program és a költségvetés közötti összhangot meg lehessen teremteni ebben az évben. nagyon bzunk abban hogy a two thousand and eleven es évre ez a folyamat helyreállhat kisebb nehézségeknek a leküzdésével. az lisszaboni szerződés életbe lépett innentől fogva már nincsen kifogásunk nekünk sem európai parlamenti képviselőknek sem a bizottságnak sem a tanácsnak arra hogy ne lépjünk határozottan akcióba és ne kezdjük el a munkát vagyis érvényestsük azt amit a lisszaboni szerződés előr teljestsük amit a polgárok akarnak őket helyezzük a politikai terveinknek a középpontjára. az európai néppárt két listát késztett a bizottság terveivel kapcsolatban részleteket elküldtük még az elfogadás előtt önöknek a két listát amit most röviden idéznék az azonban nem más mint egy olyan lista amelyet ne tegyen a bizottság és egy olyan lista amelyen azok a teendők szerepelnek amelyeket szeretnénk hogyha elvégeznének. először is szeretnénk kérni hogy a bizottság ne tegye azt ami az eddigi gyakorlat volt mert akkor ez a mostani vita értelmetlenné válik hogy az önök által beterjesztett törvényhozási javaslatok az évnek az októberéig még mindig csak forty ban voltak beterjesztve. hogyha ez a helyzet marad a jövőben akkor nincs értelme az ilyen tpusú vitáknak a parlament nem tudja gyakorolni azt a jogát amelyen keresztül érvényesteni akarja a hatását hogy a bizottság milyen javaslatokat terjesszen elő. éppen ezért fontosnak tartjuk hogy ne úgy tekintsenek ezekre a törvényhozási tervekre munkaprogramokra mint annak idején a kommunista rendszerekben az ötéves tervekre amelyeknél már a kezdetben sem volt igaz az amit benne rtak amit teljestettek annak pedig végképp nem volt köze egyáltalán a végeredményhez a másik dolog amit a bizottságtól kérünk hogy ne tűrjön az ne tűrje a hazugságot és a félrevezetést. európa jelen pillanatban több ország a válságban van amiatt mert eltakarták a valóságos adatokat hazudtak az államháztartásnak a hiányának a mértékéről eltakarták a többiek elől és egy közös hajóban utazunk ott ez sok mindenkit érint. ilyen volt magyarország esete ilyen volt görögország esete ezekben az esetekben azt várjuk a bizottságtól hogy ne húzza meg magát hanem nagyon határozottan nevezze meg és kritizálja ezeket az országokat mert később nagyobb lesz a gond. a hres magyar reformkori gondolkodó a múlt századból széchenyi gróf mondta hogy növeli aki elfödi a bajt vagyis nem takargatni hanem ki kell jönni ezzel és ennek alapján határozott cselekvésre van szükség és ebben a tekintetben a bizottság gyakorolja a jogköreit ne értsék félre én nem azt mondom hogy a bizottság a hibás ezekért a válságokért ezekért a válságokért ezeknek az országoknak a kormányai a hibásak azonban igenis a közös érdekben hangosabban és határozottabban kellett volna kiáltani annak érdekében hogy az eredményeket érjük el. most pedig térjünk rá arra hogy mit tegyen a bizottság. először is tegyen és hajtsa végre hajtson végre alaktson ki egy ambiciózus munkahelyteremtési programot. a polgárokat álltsa a munkánknak a középpontjába munkahely munkahely és munkahely kell hogy a fő vezérelvünk legyen itt hadd kezdjem azt hogy természetesen hogyha a polgárokhoz szólunk akkor olyan nyelven kell beszélnünk amelyet a polgárok értenek. amikor azt mondjuk hogy two thousand and twenty akkor én egy volt kommunista országból jövő képviselő ismét az ötéves tervekre asszociálok vagy a börtönökben szokták a rabokat ilyen számokkal megjegyezni. miért nem nevezzük a two thousand and twenty as programot az európai unió munkahelyteremtési programjának? miért nem nevezzük a stockholmi programot amit egyébként rajtunk kvül az elnevezést senki nem érti az európai polgárok biztonságának programjának? hatékonyságáról szóló programnak vagyis a szavakkal is kezdődik mindez a folyamat. fontosnak tartjuk hogy a kis és középvállalkozásokat aktvan igénybe vegyük a munkahelyteremtési folyamatban. nem szeretnénk hogyha a two thousand and twenty as munkahelyteremtési programot lenyomnák a parlament torkán. itt alapos vitára van szükség és nem csak ennek a parlamentnek hanem a nemzeti parlamenteknek és a nemzeti döntéshozási hatóságoknak is be kell vonni tanuljunk a lisszaboni programnak már megint egy olyan elnevezés amit senki senkit nem, senki nem ért tanuljunk a lisszaboni programnak a sikertelenségéből törekedjünk a polgárok biztonságára hozzuk meg az ezzel kapcsolatos lépéseket. és elnök úr egyetlen egy megjegyzés nem csak kenyérből él az ember fontos a közös értékek erőstése. azt várjuk a bizottságtól hogy folytassa azokat az értékalapú programokat amelyek a kommunizmussal a nemzeti kisebbségek együttélésével európa közös múltjával foglalkoznak. az európai néppárt támogatni fogja önöket de nagyon keményen kritizálni fogjuk önöket hogyha eltérnek az eredeti programtól. köszönöm a türelmet elnök úr! thank you for your speech but uh, please keep uh, in time. Nagyon kérem, hogy tartsa be a rendelkezésére álló időt, ez nagyon fontos számunkra. Hannes Szobodának adom meg a szót a szocialista frakció képviseletében. Tisztelt biztos hölgyek és urak, nagyon köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttek ma. Ugyanezt nem mondhatom el sajnos képviselő társaimról, mert szégyenkezve kell megállapítanom, hogy nagyon sokan, akiknek itt kellene, nincsenek itt, és nem ott vannak, ahol lenniük kellene. Közös állásfoglalást fogunk majd elkészíteni erről, és majd részleteiben is ezt ellenőrizhetik, elolvashatják. Elnök úr, egy, egyetértünk önnel azzal, hogy itt a legfontosabb a versenyképesség és a szociális biztonság Európában, valamint a fenntarthatóság. Mindenek előtt a munkanélküliség ellen kell küzdeni, még mindig nő a munkanélküliség, és köszönöm, hogy megemlítette, a szegénység ellen is fel kell lépni. Néhány kormány fő esetében nem hangzott el ez ilyen egyértelműen. A költségvetési konszolidáció idejét éljük, természetesen konszolidálni kell a költségvetéseket, de ez csak akkor történhet meg, és kérem a bizottságot, hogy erre figyeljen oda, hogyha ez mérséke, ez megfelelő és szükséges intézkedések meghozata mellett történik. És végül még röviden a kordobai csúcs találkozóval kapcsolatban nem volt ott, de a bizottság közlemény alapján szeretnék itt elsősorban a szociális ügyi biztoshoz szólni, és a bizottság alelnök asszonyához, kiemelve azt, hogy mennyire fontos mindez. Rómában láttunk olyan településeket, ami szinte elképzelhetetlen, hogy Európában még így laknak, élnek emberek. Ezért kérem a bizottságtól, hogy a szegénység és a munkanélküliség elleni küzdelem problémáival nagyon komolyan foglalkozzon. Hogyha már említettem a költségvetés konszolidációját, hagy folytassam ezt tovább. Kálasz biztos úrral is beszéltünk arról, hogy túl kevés volt a beruházás például a transeurópai hálózatok kapcsán, és ma látjuk, hogy hova jutottunk. A Delor tervet elvetették annak idején, és most itt tartunk. És hogyha partnerségről beszélünk, hát különösen ami a költségvetési kérdéseket illeti, és a költségvetés tervezetet, különös nagy szükség van erre a partnerségre az intézmények között, hiszen már ilyen apróságokon is látjuk, hogy a tanács csökkenteni akarja az ehhez kötődő költségeket és tételeket, az hova vezet. A Monti jelentés. Jó, ez egy nagyon fontos jelentés, és jónak tartom, hogy megbíztam Monti urat ennek a jelentésnek az elkészítésével, ami fontos. De hogyha már a belső piacról beszélünk, akkor, és ön is említett ezt, akkor szociális piacgazdaságot is hozzá kell ehhez tenni. Ez különösen fontos a közösségi szolgáltatások kapcsán itt említett egy keretet, amit el kell készíteni. Nem akarjuk most ennek minden részletét itt megbeszélni. De az európai azonosságot mindenképpen meg kell említeni a a közös eh, általános érdekű szolgáltatások kapcsán. Most mindegy, hogy eh, az állam vagy eh, magán vállalkozások nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, de ezeket szabályozni kell biztonságos módon, és egy közös európai politikába kell, hogy soroljuk az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat is. Természetesen beszélt elnök úr a gazdasági válságról, említették Görögországot, más országokat, akik különösen súlyos válságban vannak. Van Rompoy elnökkel vitatkozva beszéltünk arról, hogy hát amit az Európai Tanács teljesített, az nem volt valami csúcs teljesítmény ez ügyben két hónap ezelőtt felléptek volna, akkor Görögországnak megtakarították volna túl magas kamatfelár fizetését, kockázati felár megfizetését, de a bizottság határozott hangját nem hallottuk. Annak igaza van ennek, itt nem arról van szó, mert ezt újra és újra vissza félreértik, hogy ha határtalan hiány halmozódik fel egy országban, hogy akkor azonnal beavatkozunk, és ezt meg, megakadályozzuk. De meg megfelelő felügyelettel, a költségvetési folyamatok felügyeletével, nyomon követésével sok mindent lehet tenni. Ugye a nem szabad beletekinteni a statisztikákba, is sokszor, hát ez nem elfogadható. Hogyha meg akarjuk akadályozni azt, ami az elmúlt hónapokban és években történt, akkor igenis ezt meg kell tennünk. Miért eh, titkolózik egy kormány a eh, statisztikai adatokat? Miért nem teszi közzé a költségvetési számokkal kapcsolatban? Természetesen olyan szabályokra van szükség, hogy az európai célokban megegyezünk eh, legalább és hogyha már itt tartunk, említett különleges partnerségeket. De azt hiszem, hogy ezeket a partnerségeket a parlament és a bizottság határ erőteljesebb áll, hat pozíciójára lehet csak felépíteni. Nagyon fontos, hogy milyen szellem húzódik meg a partnerség mögött, és ez a szellemiség olyan kell, hogy legyen, hogy világos legyen, hogyha e, valamelyik kormány a saját pozíciójának erősítése érdekében visszaél az európai szerződéssel, akkor a bizottság nagyon határozott hangon fel kell, hogy lépjen ezen, és e, támogatni tudjuk önt, e, sok tekintetben együtt kell küzdenünk erősebb er-, Európáért, ez különösen a válság idején rendkívül fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szoboda úr. Nagyon köszönöm, amit elmondott, és köszönöm azt is, hogy betartotta a hozzászólási időt, hiszen ez nagyon fontos eleme a vitánknak. Marie de Sarnez a következő hozzászóló az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy ez a program ez túlzottan félénkre sikerült, figyelembe a kihívásokat és különösen, hogy ön elkötelezettnek mondja magát a pénzügyi szabályozással. Természetesen értem, hogy mit szeretne Michel Barnier elérni. Jó irányba halad, de lehetett volna messzebb menni. Például a banktevékenységek szétválasztása, a pénzügyi tevékenységek adóztatása, vagy egyszerűen a másodlagos termékeknek a betiltása, hogy ezt az Egyesült Államokban fontolgatják de ennél még fontosabb, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a reálgazdaságot helyezzük előtérbe, a tartós befektetéseket, beruházásokat, amelyek valóban munkahelyet teremtenek, és nem kell túlfinanszírozni a gazdaságot. És jó lenne, hogyha konkrét projekteken dolgoznánk, amik ilyen irányba mennek. Ezt nem látom ebben a programban. Nagy projektekre is szükségünk van, hogyha a vasútnak az újraélesztését akarjuk megvalósítani. Itt az ideje, 28 ezer légjáratot töröltek naponta, amiről már évtizedek óta beszélünk a vasút felélénkítésének. Itt van az ideje, most jött el az perc. Ebből a sajnálom, hogy a, ezekkel a gazdasági kérdésekkel a tanács foglalkozik. Jobb lett volna, hogyha a bizottsághoz kerül ez. Alapvetően fontos a gazdaság, a pénzügyi és a politikáknak a koordinálása. Európai monetáris alapot meg kell felelő eszközökkel kellett volna felruházni ahhoz, hogy a nemzetállamok államháztartását is szanálni tudja. Én például a társasági adók kérdése és saját for forrást kellene teremteni az európai költségvetésnek is. Ezek fontosak, és ez lehet, hogy segít a, megtalálni a növekedés útját is. Ami pedig a 2020-as stratégiát illeti, nem mondjunk le a számszerűsített tényekről a szegénység, illetve az oktatás területén. Szerintem az Európai Parlament egységesen fogja önöket támogatni. Európai szociális modellt szeretnénk, és ezt akarjuk elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tiszarnéz asszony. Most pedig a következő hozzászóló Rebecca Harms, a zöldek képviseletében. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos hölgyek és urak! A parlament szerettem volna, hogyha ugyanolyan tisztelettel és magasabb létszámmal tiszteli meg önöket, mint hogy ön is ilyen, önök is ilyen sokan eljöttek. A munkaprogram, amelyről beszélünk, nagyon átfogó, és nagyon ambiciózus címeket viselnek a fejezetek. Már a bevezető egy új korszak címet viseli. Nem tudom, hogy hát ami részleteiben majd a nagy hangzatos címek mögött meghúzódik, hogy abból mi lesz, hogy eleget tudnak tenni ennek az ambiciózus meghatározásoknak klímacélok, a gazdasági válság, Görögország, ezekkel kapcsolatban is kiderült, hogy az Európai Unió nem csak, hogy gazdaságilag produkál egy egyre nagyobb szakadékot, hanem eh, szociális tekintetben is. Az európai eh, polgárok, eh, akik délen, északon, keleten vagy nyugaton élnek az Unióban, nagyon eltérő viszonyok, körülmények között élnek, nagyon nagyok a különbségek, különösen a szociális Európában és szóval a kollégának csak igazat tudok adni, nagyobb igazságosságra van szükség, ezen dolgozni kell, hiszen most, amit van előttünk, ez, ma ez csak arra elég, hogy megpróbáljunk fellépni a egyre nagyobb szegénység ellen, hát nem, nem vagyunk meggyőződve. A gazdasági pénzügyi válság tanulságait le kell vonni ami a gazdasági integráció kapcsán mindenképpen helyes, az az, hogy újra javaslatok születtek meg arról, hogy a e, társasági adót e, meg kell változtatni. Mi zöldek e, mindig is ezt támogattuk, ezt akartuk. Támogatjuk az energiaadót is, és nyugodtan hagyatkozhatnak majd ránk, hogyha végre ebből lesz valami, mi ezt támogatni fogjuk, tekintettel arra, milyen tapasztalatokat levontunk a pénzügyi válságból. Ami továbbra is hiányzik, az egy világos cél a pénzügyi tranzakciók adóztatásával kapcsolatban. Persze mondhatják, hogy várunk a tagállamokra, de amit a Szájer is az előbb mondott, hát időnként konkrétabb és pontosabb követeléseket kell megfogalmazni, és ezekért küzdeni kell. Görögország kapcsán nem volt elég jó a reagálás, ez világos, és az euró kötvényekkel kapcsolatban sem született meg még javaslat, ezt nem tartjuk jónak. Barozó úr, a e, második jogalkotási ciklus kampánya kapcsán e, nagyon nagy prioritást adott az általános érdekű gazdasági szolgáltatások ügyének. Most ezzel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy ennek olyan címet adni, hogy ember a középpontban, a közérdekű szolgáltatások kapcsán. Nos, szerintem itt azért még sok minden hiányzik. Ön nagy, személyesen is nagy ígéretet tett, és ezt fogja, ennek nem tud eleget tenni, hogyha ez ezen a szinten marad. A következő, a klíma kérdés. A főigazgatóságok, amelyek a klímavédelemmel foglalkoznak, 2050-nel kapcsolatban különböző forgatókönyveken dolgozzanak. A közlekedésnél 50%-os csökkentés, 75% hosszú távon az energia kapcsán, és a klíma biztos azt, hogy még nem döntött el a véglegesen a hosszú távú célkitűzéseket, de az biztos, hogy a 2%-os csökkentési cél még mindig áll. Mit ér ez az egész nagy klímadiplomácia, hogyha Bali után a Bali döntéseket, vagy a G8-ak döntéseit nem tudjuk megvalósítani. Nem elég, hogy Bomban, vagy Kalkumban, vagy Dél-Afrikában majd sikeres európaiaként léphessünk fel, ez ahhoz nem elég, még sokat tennivaló. Köszönöm szépen, és Timothy Kirkhope-nak adom meg a szót az Európai Konzervatívok és Reformerek képviseletében. Elnök úr, hogyha programokról beszélünk, hogy emlékeztessek a 92-es programra. A bizottság eredményes volt, mert egy politikai területre koncentrált egyszerre. A belső piac létrehozása egy nagyon fontos cél volt, mindenki számára érthető, kulcsfontosságú az emberek számára de azóta nagyon gyakran azt látjuk, hogy sok-sok kezdeményezést tesz a bizottság, független attól, hogy ez tényleg európai szintet igényel-e, és kézzelfogható eredményeket hoz -e. Ez a megközelítés rossz volt, és kudarcot vallott. Ezért üdvözöljük az új irányvonalat, amelyet Barozó elnök dolgozott ki. Az európai gazdaság mindig mély válságban van, és csak koherens fellépéssel tudunk ezen változtatni. Nem csak a mostani válságra utalok, a bankválság, hanem utalhatok a közlekedési válságra is, ami mögött meghúzódik egy mélyesebb, mélyebb válság, Még pedig az, hogy Ázsiába és az ott Atlanti óceán másik részére vándorolt el nagyon sok hatékony vállalat. Itt van a 2020-as stratégia ennek részleteit módosítani kell, de alapvetően ez a politika helyes. Európának szüksége van intelligens, fenntartható fejlődés alapjaira, amiben beletartozik a szociális integráció is. Ezek a prioritások. Ahhoz, hogy a jövőben virágozhasson a gazdaság, mindenképpen biztosítani kell a vállalatok, a vállalkozások sikerét, így teremtődnek munkahelyet, és ez a legjobb szegénység ellenes politika is, amit valaha is kitaláltak. A bizottság nem az ellenfelünk, hanem a szövetségesünk, ezért örülünk, hogy a bizottság most bővíteni akarja a belső piacot, okos jogszabályokkal, biztosítani kell, hogy fair és koherens módon hajtsák végre a szabályokat, tartsák be a szabályokat, és csökkenjen a bürokrácia. A szűk keresztmetszeteket meg kell szüntetni, korszerűsíteni kell a munkaerőpiacot, és le kell építeni a kereskedelmi akadályokat. Ha egy dinamikus európai gazdaságot akarunk, akkor közösen ezt megtehetjük és támogatjuk Barroso urat. Néhány intézkedés azonban zavarokat is okozhat. Itt például az Európai Polgár koncepció ezután a Stockholmi program néhány eleme kicsit zavar minket. A közös agrár és halászati politikát alapvetően támogatjuk, de kicsit attól tartunk, hogy ez több bürokráciát fog okozni, a helyet, hogy javítaná a gazdák és a halászok helyzetét. És végezetül a külügyek területén azt hiszem, hogy ezt most teljesen a bizottságnak kellene felvállalni javítani, és ezt nem kellene a tanácsra hagyni. Az ECR a szubszidiaritás elvét zászlajára írja, szerintünk enne, ez igazán nagy eredményeket hozhat. Barozó elnök és a bizottság, reméljük mindenki, aki itt van, valamennyiük megragadják a lehetőségeket, amelyek jelen vannak ebben a munkaprogramban, és így Európa gazdasági fellendülésben fontos szereplő lehet, és hosszú távon is az előttünk álló nehéz és kihívásokat teres években is az előrelépés biztosítják. Köszönöm szépen Körkap úr az észrevételeit, most pedig a, az Európai Északi Egységes és Az a program, amelyről ma vitát folytatunk, e, egyszerűen itt az ideje, hogy lépjünk. Öt nap kellett ahhoz, hogy egy telekonferenciát szervezzenek meg az Európai Uniós miniszterek között, ehhez képest örülök, hogy Barroso úrnak megőrizte a humorát, mert itt az ideje, hogy fellépjünk. Eddig nem tettünk semmit. És a cím az valójában egy önbírálat lenne, vagy ez a cím ez egyszerűen csak ugyanaz lenne, mint a bürokratikus közleményeknek egy arculat, ami mögött a nagy semmi rejlik. A, ö, küzdünk a szegénység ellen és a szociális kirekesztés ellen, csak hogy erről, ebből a szegények semmit nem vesznek észre. A ö, növekedésnek a eredményeinek az osztogatása valósul meg egyesek számára. Ez egy jó vicc, csak hogy lehet ezzel kompenzálni a szociális jutatások felszámolását, eltűnését, amit az állam, tagállamok a stabilitás nevében hajtanak végre. Hogyan akarja a bizottság elosztani azokat az előnyöket, amelyek nem léteznek? Hogyan lehet csökkenteni a szegények számát oly módon, hogy ne ö, vagdálják, ne ö, vonják meg a gazdagok előnyeit és ö, különböző mm, jutatásait? azt látjuk, hogy a deficit a gazdaságokat nehéz helyzetbe hozza, csökkennek a bérek, és arra kényszerítik a hatóságokat, hogy <clears throat> visszafogják magukat. Még akkor is, hogyha itt az ideje, hogy lépjünk, a bizottság úgy ítéli meg, hogy az Unió végül is sikeresen összefogta az erőit, és fellépett a válság ellen. Kérdezem csak meg a görögöket, hogy ugyanígy gondolják-e, gyorsan léptünk-e és igazságosan-e. Egy európai minősített társaságokat nézzük meg, kérdezzék meg, hogyha a portugálokat, hogy amikor egy biztos felszólal a gazdasági kérdésekben, azonnal megugranak a kamatlába. kérdezze csak meg őket, hogy hogy látják ők a helyzetet, és milyen az a helyzet, amiben vagyunk. És keserű mosolyjal vizsgálják csak a hírvívőt. Köszönöm szépen, Provera úr. Dziękuję, prezydent. Köszönöm szépen, elnök úr. A kis és középvállalkozások, amelyek 99%-át eh, teszik ki a gyártási, illetve termelői ágazatnak, négy dologra van szükségük, a hitelhez való könnyebb hozzáférésre, nagyobb rugalmasságra a munkaerőpiacon, kevesebb bürokráciára, ami a cégek alapítását és menedzselését illeti, illetve a nem fair versenytől való védelmet. Elismerjük a bizottság munkáját annak érdekében, hogy az európai jogalkotást felgyorsítsa, és az elmúlt öt évben 16 ezer jogalkotási anyagot készített, és nagyon örülünk a magas szintű munkacsoport létrehozásának, illetve eh, annak a munkának, hogy végeznek Edmund Stoiber elnökletével. A jelenlegi eh, válságot illetően meg kell erősíteni a kereskedelmi védelmet. A vállalkozások nem versenkednek a környezetvédelmi dömpinggel, hogyha az olyan eh, fejlődő országok, illetve iparosodó országok, mint eh, Kína, olyan esetekben, amikor ezek az országok nem biztosítanak magas környezetvédelmi előírásokat, illetve szociális védelmet. Nagyon fontos a szerzői jogok és az intellektuális jogok védelme, illetve a hamisítás megakadályozása. A kohéziós politikával kapcsolatban az első alkalommal a 174-es cikkely elismeri a hegyi térségeket ezek 40%-át teszik ki az egész területnek, és több mint 90 millió polgár él itt Európában. Remélem, hogy a jövőbeni a bizottsági jogalkotási program egy keretet dolgoz majd ki arra, hogy a hegyi térségekben élők érdekei is érvényesülhessenek, és remélem, hogy a megújuló energiaforrások nagy részét is sikerül felhasználni. Köszönöm szépen, Provera úr! Most a függetlenek képviseletében Bronzónak adom meg először a szót. Elnök úr, a bizottsági munkaprogramban elhangzott az, hogy az Európai Uniónak hosszú távú kihívásokkal kell szembenéznie, mint a globalizáció. Vissza kell nyernie a versenyképességet. A probléma az, hogy az Európai Unió nem nézett szembe a globalizációval, hanem ezt úgymond átölelte elfogadta azt, hogy import érkezik harmadik országokból, és azt gondolom, hogy a versenyhelyzetet akkor lehet újból visszanyelni, hogyha a megfelelő fizetéseket megteremtjük. Még akkor is, hogy támogatnám az Európai Unió stagságot, akkor is nagyon fontosnak tartom a gazdasági érdekek védelmét. Az Európai Unió nem egy Európai Unió, hanem egy globális unió, globális mobilitást próbál elérni az összes javak és szolgáltatások érdeke, szolgáltatások érdekében. Azt gondolom, hogy a szuverén államoknak a feldolgozó iparukat kell új alapokra helyezni. Az eurofileknek is van egy üzenetem, Európa meg fog bukni akkor, hogyha nem próbál, tudja megvédeni a mezőgazdaságát és a kis- és középvállalkozásokat a harmadik országokban. Ha ezt nem teszik ugyanis meg, akkor mindannyiunkat tönkre tesznek. A bizottsági jogalkotási program további legális beállási programokat dolgozott fel. Természetesen nagyon, országot, nagyon sok országot érint az előregedés problémája, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezek a problémák miért léptek fel. Nagyon sok nő nem vállal gyermeket, azért, mert ez az ő választásuk, és ez teljes mértékben elismert. Más országokban pedig azért nem teszik meg ezt, mert gazdasági okokból nem tehetik meg. Ki kell fizessék a számájukat. Természetesen ezeknek a folyamatoknak is hatása van a gyermekek születési arányára. A gazdasági erőkkel szemben nem szabad lesz megközelítést alkalmazni, és azt gondolom, hogy ezekben az erőkben a változás a családi demográfiákat illetően is változást eredményedhez. A harmadik világban nem lehet eh, bővíteni a családokat az európai családok kárára, különböző alaptalan feltételezések miatt. Egy harmadik eh, országok kultúráját nem lehet támogatni az európai kultúra kárára. Az ilyen bevándorlók gyermekei legalább annyira európaiak, mint az itt élő európaiak. Európában honosak. Én ezzel nem értek egyet, ez nem így van. Mi nem termékei vagyunk a kultúráknak, hanem az emberek a termékei ennek, és nem lehet harmadik világból helyettesíteni az itt hiányzó polgárokat, és ez azt jelenteni ugyanis, hogy Európát a harmadik világ fogja helyettesíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Browns úr. Most pedig az Európai Bizottság elnökét, José Barroso urat kérem, hogy ismét vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában nem azokról beszélek, akik egyértelműen kimondták, hogy ellenzik az Európai Uniót és az Európai Unióhoz való csatlakozást, de azért azt hiszem, hogy mégiscsak elmondhatom, hogy ebben a házban a többség felsorakozik az előterjesztett program mögé. Egy elem, ami mindenütt megjelent a különböző politikai erőknél, ezek az ambíciók. Hogy több ambició, ambiciózusabbnak kellene lenni Európában, és ezzel kapcsolatban néhány ötletet fel is jegyeztem, amelyekkel én is magam is egyetértek. Szájer úr említette, hogy el kell kerülni az öt éves tervek modelljét, ami a kommunista rendszerekben volt szokásos. Éppen ezért szeretnénk megőrizni a rugalmasságot, ezért fontos a rugalmasság, hogy alkalmazkodni tudjunk a változó környezethez. Ugyanakkor tisztázni szeretném még egyszer Szájer úrnak válaszolva, de Szoboda úrnak is címzem ezt, és azt mondom, hogy igazuk valamikor ők azt kérik, hogy több lépést kívánnak gazdasági pénzügyi vonatkozásban az unió részéről, és amikor jelzik, hogy milyen ellenállást tanúsítottak egyes tagállamok, a bizottságnak a fokozott szerepe a nemzeti, az állami háztartá, államháztartások számláinak vizsgálata felett fontos hogy nagyobb hatalmat adni az Eurostatnak az auditálásban, ez volt egy ilyen törekvés, csak egyes tagállamok nem akarták, hogy az Európai Bizottság ezt a feladatot, ezt a szerepet betöltse. Azt le kell vonni ebből a válságból, hogy egyre inkább egymástól függünk, az is az Európai és a politika ma már nem nemzeti kérdés csupán, nemzeti kérdés persze, de mégiscsak európai kérdés is, és egyre inkább koordinálni kell. Úgy gondolom, hogy Szájer Szoboda Snyers asszony mind elismerik azt, hogy fontos ez a egyre koordináltabb gazdaságpolitika, és ebbe az irányba kívánunk haladni Szoboda úrnak az ambícióit, amiket elmondott, ezt köszönöm. Az megerősített partnerség a bizottság és a parlament között fontos, amikor a pénzügyi kilátásokról beszélünk. És fontos, hogy bizonyos olvasatát elkerüljük ezeknek, néha meglepő ez, mert az európai, a Lisszaboni szerződés éppen az európai dimenzió erősítése irányába hat. De szerintem e, azt levonhatjuk ebből a válságból, hogy fontos, hogy erősebb, e, több Európát érjünk el, és ide vonatkozik például a pénzügyi szabályozás kérése. E, legalábbis furcsa, hogy nem mondjam ironikus, hogy egyes tagállamok kérik a fellépést a pénzügyi szabályozás területén, és egyhangúan a tagállamok megegyeztek abban, hogy az előterjesztett javaslatokat kevésbé ambiciózus szinten fogadják el, tehát a Larosier jelentésnek is alámentek. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyilatkozatok és a tényleges döntések között időnként van egy szakadék. Remélem, hogy a parlament és a bizottság együtt majd át tudja hidalni ezeket a ö, szakadékokat, és konzisztensebbek leszünk európai szinten, mert erre van szükség. Fontos kérdés most, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy fontos, hogy megér, jól, értsük, jól értelmezzük a szubszidiaritást. Én a szubszidiaritás mellett vagyok, és Kirkopúrnak mondom, hogy egyetértek a ö, szubszidiaritás gondolatával, csak éppen helyesen kell értelmezni. El kell dönteni, hogy melyik a legjobb szintje a döntéshozatalnak. Ez a légi ö, közlekedési válság azért furcsa, hogy itt mi történik. Ma láttam a sajtóban, és nem csak az euroszkeptikus vagy a botrány sajtóban. Az Európai Unió most, hogy ö, ö, hibázott a döntésében, amikor fe, lezárta a légtereket. Hát ez hihetetlen. Ha van egy terület, ahol nemzeti kompetencia van, az éppen a ö, légi irányítás. Minden egyes nemzeti szabályozó maga hozta meg a döntést, de akik ellenzik az európai döntéshozatat, még azok is tiltakoznak. Azt a, jó, hogy nem mondják azt, hogy a bizottság hozta létre az izlandi vulkánt. Legyünk, fogalmazunk világosan. Vannak különböző szintek és különböző felelősségi szintek. Nemzeti szint, európai szint. Minden egyes esetben meg kell nézni, hogy melyik a legmegfelelőbb szint. A bizottság készen áll arra, ezt merem mondani, hogy vállalja a felelősséget de úgy gondolom, hogy azért az Európai Parlamenttel kell összeszövetkeznünk, hogy egyértelműen mondjuk ki, hogy mi az, ami a mi felelősségünk, és mi az, ami nem. Mert ha nem, akkor állandóan itt van ez a reflex, és különösen válság helyzetekben ugye egyszerűbb nacionalista, populista retorikát folytatni, mint és azt mondani, hogy hát Brüsszel a felelős, vagy lehet, hogy Strasbourg is felelős időnként, miközben nemzeti szinten van a felelősség. Tehát józan észre van szükség. Amit európai szinten lehet legjobban megcsinálni, ahol hozzáadott értéket lehet teremteni a tagállamok számára, ott ezt kell követni. A 2020-as agenda esetében szerintem Európa a lényegre koncentrál, a növekedés, de nem bármilyen növekedésről van szó, egyenlőbb, zöldebb, fenntarthatóbb növekedése, okosabb, bölcsebb jövőre irányuló növekedése van szükség, és ez az, ahogy e, szembe tudunk nézni a legnagyobb problémákkal, amiről majd délután beszélünk nevezetesen a munkanélküliség és a fiatalok munkanélkülisége. Ez az a terület, ahol szövetséget kell kötniük a különböző közösségi intézményeknek, és együtt kell dolgoznunk lojálisan a tagállamainkkal is, azért, hogy az eredmények konkrétak, kézzelfoghatóak legyenek az állampolgárok számára. Szerintem megvan a megfelelő alap az elkövetkezendő évek munkájához, és szerintem a kollégák is e, e, örülnek azoknak, amit önök elmondtak, és e, igyekszünk a helyzet magaslatára emelkedni a feladatoknak megfelelően. Köszönöm szépen. Köszönöm Barosszó elnök úrnak a megjegyzését, illetve reakcióját. Ezt szeretném mondani, hogy a bizottság fontos szövetségesét találhatja az Európai Parlamentben. Az Európai Parlamenten Parlament legjobb, legtöbb tagja támogatja mindazt, amit az Európai Bizottság végez, és támogatja azt is, hogy az Európai Bizottság több kompetenciát kapson, kapjon, különösen a környezeti válságok idejében. Azt gondolom, hogy e, világosak az elképzeléseink az Európai Uniót illetően, és úgy érezzük, hogy az Európai Bizottságnak is több kompetenciára van szüksége. A Lisszaboni szerződés az európai polgárok érdekeit szolgálja, és fontos, hogy felvállaljuk mi is a nagyobb felelősségeket a szerződés szellemében. Én biztosíthatom önt, elnök úr, arról, hogy az Európai Parlament legtöbb tagja önnek szövetségese. Most pedig López Garrigó úrnak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a bizottságnak. A bizottság elnökének, Barosszó úrnak is gratulálni szeretnék az ambiciózus munkaprogramjához. És az európai szempont is érvényesül mindebben. Ez a program teljes mértékben megfelel az európai soros elnökséget betöltő spanyol elnökségnek, illetve a trió elnökségének, amelyet Spanyolország, Magyarország és Belgium képeznek. Biztosíthatom önt afelől, hogy a bizottság a maga részéről szorosan együtt működik a bizottsággal, de természetesen az Európai Parlamenttel is. A parlamentnek is gratulálni szeretnék a konstruktív hozzáállásért és az Európai Bizottság eh, jogalkotási és munkaprogramja támogatásáért. Az Európai Bizottság jelentős erőfeszítéseket tett, Mindannyian tudjuk azt, hogy az új bizottság, az úgynevezett kettes barózó bizottság, tulajdonképpen november óta dolgozik, különböző okok miatt. Néhány hónappal később tudta megkezdeni a tényleges munkáját, különböző okok miatt, és azóta nagyon jó és konstruktív az együttműködés és ezért én a bizottságnak, a bizottság elnökének, az alelnöknek és minden biztosnak köszönetet szeretnék mondani. A spanyol elnökség is támogatja önöket, éppen ezért köszönetet szeretnénk mondani önöknek, és a köszönet az Európai Parlamentnek is szól. Minden alkalommal, amikor erről a témáról volt szó, a parlament nagyon konstruktív módon járult hozzá a munkához, és az Európai Parlament, Parlamentet ma is arra szeretném kérni, hogy támogassuk továbbra is a bizottságot a jogalkotási programban, hiszen eh, a mai vita témája is az Európai Bizottság munka és jogalkotási programja. Nagyon fontos, hogy az elvesztegetett időt be tudjuk pótolni, és ehhez feltétlenül szükségünk van a parlament támogatására. Köszönöm szépen, López Garidó úr! Köszönöm, hogy támogatta az Európai Bizottság munkáját. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani Barósz úrnak és az összes biztosnak, aki jelen van a mai ülésen. A munkáját ez is azt mutatja, hogy örök jelentős eh, hangsúlyt fektetnek az Európai Bizottsággal, illetve a parlamenttel való együttműködésre. Ezzel lezárom ezt a vitapontot. Köszönöm szépen!